vitam Państwa ponownie. Most pedig folytatjuk az ülésünket. A következő napirendi pont Knut Fleckenstein jelentésem a kikötői szolgáltatások piacra jutásom és a kikötők pénzügyi átláthatóságom. Ez a jelentés tervezett címem. Fleckenstein úr egyebiránt kikötővárosba való, onnan származik, ott cseperedett fel Megadom neki a szót, Fleckenstein úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, a kikötői, egyes kikötői csomag